So, good morning everybody. I hope you had a wonderful summer break. Jó, jó reggelt kívánok mindenkinek. Remélem mindenkinek nagyon jól tett a nyári szünet. Sajnos a vége felé követ, közeledik ez, ezért vagyunk itt. Nagyon örülök, hogy akik itt vannak, eljöttek az ekonülésre, azokat üdvözölni tudom. Remélem, hogy nagyon jó volt a nyári szünetük, és aki még nincs itt, az remélem, hogy jól te, tölti még a nyári szünetet, és jövő héten találkozunk velük. Hogyha nincsen ellenvetés a napirendel kapcsolatban, akkor mm, ezt így elfogadjuk, ami pedig az előző ülés jegyzőkönyvét illeti, hogyha nincsen ellenvetés az ülés végéig, akkor a 2001. július 11-i ülés jegyzőkönyvét elfogadjuk. A közleményeket illeti az SRB-vel kapcsolatban el kell mondanunk, hogy König asszonyt és az Európai Bizottságot tájékoztatta Telemann úr, hogy szeretné, szeretne az ERSP-től visszavonulni, amennyiben találnak a helyére új embert, vagy amint találnak új embert a parlament és az SRB közötti egyezménynek megfelelően a parlament részt vesz koordinátorain keresztül az utód kiválasztásában. Szeretném ezt a az alkalmat kihasználni arra, hogy köszönetet mondok eh, eh, Kelemen asszonynak az eh, SZRB-ben végzett munkájáról, ami a folyamatban lévő intézményközi tárgyalásokat illeti. Hat politikai párbeszédre került sor. A pénzügyi rendszernek a terrorizmus finanszírozására, illetve eh, a eh, pénzügyi csalásokra való kihasználásával kapcsolatos eh, tárgyalások folynak. Az egy egységes felügyeleti szerv létrehozása, a prepaid kártyák létrehozása, illetve egyéb témákban folynak az egyeztetések a felügyeleti munka hátráltatásával kapcsolatban, illetve szankciókkal kapcsolatban tájékoztatás készült. Sajnos az érdemi kérdésekben nem sikerült előrelépni, viszont a tárgyalások vagy az egyeztetések atmoszférája kifejezetten pozitív volt, tehát jókedvűen nem sikerült előre haladni. Ez az én értelmezésem. A következő politikai eh, háromoldalú egyeztetés eh, október 3-án lesz Strasbourgban, ez a német nemzeti ünnep. Remélem, hogy ezen a eh, idő ezen a napon majd sikerül előrelépésre jutni, hiszen az MLD 5 nagyon fontos számunkra. Aztán az következő napi rendi pont az ötös, a vállalatok és állami szervek bizalmas információit közérdekből leleplező bejelentők védelmére szolgáló jogszerű intézkedések témája. Molly Scott Kato a jelentéstevő tiéd a szó. Köszönöm szépen, elnök úr! Örülök annak, hogy a ilyen sok képviselő eljött ide, és részt vesz ezen az ülésen. Nagyon jó volt az együttműködés, egy árnyék jelentéstevő ülés volt, nagyon jó volt a hangulat ott is, és ott nem csak a hangulat volt jó, hanem nagyon nagy előrelépésre is sor került. Lesz ma, ma este egy, még egy árnyékjelentéstevői ülés, úgyhogy ez biztos nagyon jó lesz ez is. A, közérdekű bejelentők nagyon fontos munkát végeznek, közérdekű munkát végeznek, ennek ellenére csak hat tagállam hozott intézkedéseket az ő védelmükre, úgyhogy hadd hangsúlyozzam azt, amit a mi frakción gondol, és azt gondolom, hogy sokan osztják ezt, hogy ez a védelem, ez mindenképpen kiterjesztendő az egész Európai Unióban eh, a kollégákra, a, a, illetve a közérdekű bejelentőkre, mind magán, mind állami eh, szférában. Eh, ezek ezeket a védelme, ezt a védelmet olyan személyekre is ki kell terjeszteni, akik nem csak a csalást, hanem mindenféle család tevékenységet jelentenek be. Mindannyian tudjuk, hogy mennyire eh, fontosak a különböző szociális eh, védelmi intézkedések, valamilyen minimális védelmet kell biztosítani eh, a közérdekű bejelentőknek, hogy működjön megfelelően a belső piac. Amit mi teszünk, ez a mi szintünkön, ez nem akadályozza meg a tagállamokat abban, hogy előrelépjenek tagállami szinten. A bejelentési csatornák és a follow-up mechanizmusok szintén nagyon fontosak. Az árnyékjelentéstevők véleményét meghallgattam, és a politikai frakciók álláspontját is elolvastam, és optimista vagyok a közérdekű bejelentők által használt csatornákkal kapcsolatban vannak olyan esetek, amikor nincs más lehetőségük, mint a nyilvánossághoz fordulni. A, Lux, tehát a luxemburgi kiszivárogtatások esetében is az történt, hogy az a személy, aki ezt beindította, nem tudott belső csatornákat kihasználni, hanem külső csatornákhoz kellett fordulni. Végeredményben tehát külső csatornákhoz kellett fordulnia, ami nagyon nagy árat követelt tőle karrierjét, magánéletét illetően. El kell ismernünk ezt, és megfelelő védelmet kell biztosítanunk ezeknek a személyeknek. Emellett a bizonyítási teher megfordítása is egy nagyon fontos téma. A panamai papírokkal kapcsolatban is felmerült ez. Azok, akik bejelentik ezeket, az információkat, ezeket nem lehet arra kényszeríteni, hogy bizonyítási teher rájuk terhelődjön, amennyiben jó, pozitív, jó hiszeműen cselekedtek. Nagyon fontos, hogy a közérdekű bejelentők védelmét végrehajtó testület vagy szervezet jöjjön létre, figyelembe véve az adott tagállam szabályait. Egy európai szintű közérdekű bejelentőket védő alap létrehozására van szükség. Abban az esetben lehetne ehhez fordulni, hogyha kár éri a közérdekű bejelentőt, és ez jogi segítséget is tudna nyújtani. A többi e, európai intézmény, az Európai Bizottság e, támogatását élvezzük ebben a témában, de azt gondoljuk, hogy példaértékű a munkánk, és e, példaértékűen kell előrelépnünk ebben a kérdésben. Várom az árnyékjelentéstevői együttműködést a következő ma esti ülésen. Köszönöm szépen, mondja az elnök, az árnyék jelentéstevők következnek. Mátrus Jélok kollégánk nincs itt, de elküldte a feljegyzését. Köszönettel tartozik az elnöknek, aki én vagyok. Nagyon sajnálja, hogy nem lehet itt személyesen, de minden esetre köszönetet szeretne eh, mondani azért, hogy eh, én képviselem őt, ami a közedekű bejelentők védelmét illeti. Szeretnék köszönetet mondani eh, a jelentéstevőnek, a munkájához. Az ennyi jelentéstevő ülés után előrelépésre került sor, de még mindig vannak releváns pontok, amelyeket mindenképpen említenünk kell a B kompromisszummal kapcsolatban és a pénzügyi eh, válságra vonatkozó B kompromisszumot ellenezzük, és nem tudjuk támogatni az ágazati megközelítést a D és az E kompromisszumban. A szöveg emellett a taxa bizottságra is utal, Szerintem azonban ez a G kompromisszumba tartozik. Van még egy fontos munka, fontos téma, a H kompromisszum megfogalmazása túlságosan általános, a bizonyítási teherrel kapcsolatban. Aztán a wrongdoing kifejezés, tehát a hibás vagy elhibázott tevékenység kifejezés sem a megfelelő, és túlságosan homályos az Európai Uniós szint és a nemzeti kompetencia közötti különbségtétel nem igazán meggyőző. Köszönöm szépen a, a jelentéstevő munkáját, és várom az együttműködést a a továbbiakban, írja Holjo. A következő hozzászóló Ole. Tessék, a szó. Szóval, Jag tycker att eh, Molly Scott har... Köszönöm szépen. Úgy érzem, hogy eh, Molly Scott Cato jelentése kiváló, és ez egy nagyon fontos téma. Köszönöm szépen a munkát. Ami magukat, a módosítókat illeti, nos, eh, úgy gondolom, hogy rendkívül fontos az, hogy védjük mégpedig megfelelően védjük a közérdekű bejelentőket. Sokszor az emberek éppen azért nem jelentik be azt, ami pedig közérdekű lenne, mert félnek attól, hogy valamilyen módon eljárnak majd ellenük, és miután közérdekű bejelentésekről van szó, mindenképpen meg kéne oldani tehát, hogy ezeket az embereket védjük, akár, akár pénzmosásról, akár adóelkerülésről van szó, ezek olyan elvek, amelyeket az EU is bevallottan véd, ezeket, ezeket a, az embereket, tehát akik ezen elvek mellett szeretnének kiállni, mindenképpen védeni kell. Hogyha ezt megtennénk, akkor szerintem jót tennénk a belső piacnak, illetve a polgárok is jobban megbíznának az Európai Unióban. Tehát horizontális módon kell védeni a közérdekű bejelentéket a privát és, a, és az állami szektorban is. Egyértelműen kell definiálnunk, hogy mit jelent a közérdekű bejelentő, és a rájuk vonatkozó jogszabályoknak olyan eszközökkel kell rendelkeznie, amelyeket könnyen föl lehet használni. Gazdasági szankciók az érintett cégek ellen, vagy az ahhoz való jog, hogy visszakapják a közérdekű bejelentők az elveszett munkájukat. Elvesztett munkájukat. Tehát megfelelő védelmi intézkedésekre van szükség, és ehhez létre kell hozni egy hatóságot. Nagyon fontos az is, hogy a bejelentési csatorna jól működjön, és megfelelő jogi, illetve gazdasági tanácshoz juthassanak ezek az emberek megfelelő együttműködést kell létrehozni, olyan kompromisszumokat kell kötni, amelyek létrehozzák ezt a jó védelmi szintet az Európai Unióban. Köszönöm. Köszönöm, Ole. Pirko Ruonen következik az ECR részéről az elnék jelentéstevő. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen ezt a nagyon konstruktív együttműködést a jelentéstevőnek. Elképzelhető, hogy politikai szempontból lényegtelennek tűnik a közérdekű bejelentők védelme, de ne felejtjük el, hogy vannak olyan szakbizottságaink, amelyek nem is léteznének, a taxéra gondolok, vagy a panára, nem is léteznének ezek a szakbizottságok közérdekű belentők nélkül. A büntető törvénykönyv létrehozása tagállami hatáskör, de nekünk gondoskodnunk kell arról, hogy megvédjük a közérdekű bejelentőket. Tehát EU-s jogszabályokat kell létrehozni, amelyek védik a közérdekű bejelentőket, és akár a pénzügyi javadalmazás is ide, tört, ide tartozik, hogy kompenzáljuk például az elveszett, elvesztett állást a legtöbb a, a tagállamokban sajnos vannak sajnálatos esetek, jó lenne, hogyha mindenkinek a tudomására kerülnének ezek az esetek, és mindenképpen meg kell védeni a bejelentőket a törvényellenes fellépés szemben. Akár egy alapot is létre tudunk hozni, amiből a kompenzációt ki lehet fizetni, hogyha megvan a politikai akarat, akkor ezt meg lehet oldani. sok esetben nincs meg a megfelelő védelmi háló. Sokszor a bejelentők olyan dolgokra hívják fel a figyelmet, amely etikai szempontból megkérdőjelezhető, de nem feltétlenül törvényellenes. Például az OECD-s szabályokra gondolok, ott is ők is írnak valamit ezekről a mechanizmusokról, de úgy gondolom, hogy túlságosan szigorúan értelmezik ezeket az alapelveket. Én azt szeretném elmondani még, hogy hazámban a közérdekű bejelentőknek nagyon fontos szerepe volt például adóügyi szempontból, vagy a különböző nyilvános listákkal, regiszterekkel kapcsolatban szerintem nagyon fontos a tevékenységük. Megfelelő csatornákat kell létrehoznunk, ahol érvényesülhetnek ezek a bejelentők, megfelelő tanácsot kell számukra biztosítani, és szerintem ezek a csatornák arra is jók lennének, hogy védjék magukat. Az átláthatóságra és a nyitottságra kell törekedni. A rossz gyakorlatot úgy gondolom, hogy meg kell szüntetni, nem szabad, hogy túlságosan szűken értelmezzük a dolgokat. Szerintem jó irányba haladunk azzal, hogyha így járunk el, és szerintem gyorsan tudunk majd lépni ezzel kapcsolatban. Nagyon fontos a jó háttérmunka, kerüljük el, hogy a jövőben problémák adódjanak a nem megfelelő jogszabályokból. Köszönöm. Köszönöm, Pirkó. Téri Koniének kéne jönnie most a liberálisok részéről, de nem látom. Gue. Dimitrius Papadimulis következik, parancsolja. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék Scott Gépte asszonynak köszönetet mondani a munkájáért hihetetlenül sok időt és energiát fektetett ebbe az anyagba. Nagyon pozitív ez a, ez a munka, kiegyensúlyozott anyagról van szó, és olyan kérdésekkel foglalkozik, amelyek a valóságban tényleg felmerülnek. Ezeket a problémákat kell megoldanunk, hogy meg tudjuk védeni a közérdekű bejelentőket. A jelenlegi védelem ugyanis nem elégséges. Egy általános európai védelmi rendszerre van szükség, a közérdeket az szolgálná, hogyha lenne egy ilyen európai rendszer, ami védi a bejelentőket. Korrupcióval illegális tevékenységekkel, illetve adóelkerüléssel vagy adógyi problémákkal kapcsolatos bejelentésekről van szó. Hogy ezeket megoldjuk, az nyilvánvalóan a közérdeket szolgálja, tehát védeni kell a bejelentőket. Sokszor, sokszor bizalmas információk birtokába jutnak ezek a, ezek a személyek a magán vagy az állami szférában. Nagyon kiterjedt tevékenység körül van szó, Nos, mit, láthatott, mit láthattunk az eddigiekben? Nem azokat büntettük eddig, akik nem tartják tiszteletben a jogszabályokat, hanem a közérdekű bejelentőket. Éppen ezért létre kell hozni európai szinten egy életképes intézményi rendszert, és ezáltal arra ösztönöznénk a tagállamokat, hogy ők is védjék a közérdekű bejelentőket. Tehát nem csak a közérdekű bejelentőket fogjuk így védeni, hanem az átláthatóságot, illetve a jogállamiság elvét is, elvének is jót teszünk. Ezáltal arra ösztönözzük a közérdekű bejelentőket, hogy ne féljenek, hanem tegyék meg a bejelentésüket. Ezek az emberek, akik ilyen információ, közérdekű információ birtokába jutnak, félnek attól, hogy nyilvánosságra hozzák ezt, hiszen úgy gondolják, hogy megtorlásban részesülnek majd. El kell érnünk azt, hogy mindenki, a nagy multi, multinacionális cégek is tiszteletben tartsák a jogszabályokat, az adószabályokat. Tudjuk, hogy egy nagyon komoly adóterhekről van szó, a, akár ezek a komoly adóterhek a egyszeri munkavállalót vagy a KKV-kat is sújtják. Úgy gondolom, hogy ha ezt megtennénk, hogyha ilyen védelmi rendszert hoznánk létre, az jót tenne. A helyes irányba haladunk, ha ezt tesszük. A jelentéstevőnek konkrét elképzelései vannak. A cél az, hogy a lehető legszélesebb konszenzust érjük el. Arra szeretném kérni a többi frakciót, hogy ugyanilyen konstruktívak legyenek, mint a jelentéstevő. Még egy dologra kitérnék, az Európai Parlamentre is történik utalás, tehát hogy az Európai Parlament is szeretné védeni a bejelentőket. Szerintem ebben a mondatban az EU-s intézményeket, illetve a nemzetközi intézmények korrupció, ellenő, a korrupció elleni harcát is föl kéne sorolni. Az ENSZ korrupció ellenes egyezményének a 33. cikke is nagyon fontos, talán ezt is, erre is érdemes lenne itt hivatkozni. Tehát mondom, más nemzetközi intézmények jogszabályait is meg kéne említenünk, de kiváló munkát végzett Scott Cato asszony és remélem, hogy délutánra sikerül megegyeznünk ezt. Köszönöm szépen az RTD ennyit jelentéstevőjét van Storch asszony nem látom. Senki egyéb nem kért szót. Kikapcsolódott az elnök úr mikrofonja. Tudja, hogy milyen témáról van szó? Rendben, Nina Gél következik. Azt hiszem, hogy a közérdekű bejelentőkről van szó, ugye? Egy kérdést szerettem volna feltenni Molinak. Vajon foglalkozik-e az erőforrások kérdésével a szövegben? Jó lenne létrehozni egy alapot a közérdekű bejelentők védelmére, mert máskülönben sokszor nagyon nehéz számukra hozzáférni a megfelelő jogi tanácsadáshoz, és így tovább – a kérdésem tehát az, hogy vajon elfogadható lenne -e számára egyfajta alap létrehozása a közérdekű bejelentők védelme érdekében. Köszönöm szépen. Az utolsó lehetőség. Senki nem kér szót, akkor a jelentéstevőnek adom meg a szót, hogy összefoglalja a vitát. Köszönöm szépen, elnök úr. Néna a konkrét kérdésére visszatérve, volt egy módosító, amely egy alap létrehozását kérte. Örülök, hogy támogattad az imént ezt a kezdeményezést, mert egyetértek veled. Szükség lenne egy ilyen alap létrehozására. Fontosnak tartom, hogy nem csak jogi támogatást, hanem pénzügyi támogatást is nyújtsunk a közérdekű bejelentőknek. Remélem sikerül megállapodni abban, hogy bekerüljön ez a rész és a javaslatban. Az elnök úr az imént elmondta, hogy a pénzmosás elleni irányelv prioritása számunkra. Sokan, akik itt ülnek, a PANA szakbizottság munkájában is részt vettek. Láthattuk, hogy mennyire fontos, hogy információkat kapjunk a pénzmosásról, a csalásról, így tudunk csak igazán jól fellépni jogalkotóként a visszaélésekkel szemben. Ehhez pedig az, az is kell, hogy a közérdekű bejelentők eljutassák hozzánk a szükséges információkat. Nekünk pedig kötelességünk, hogy megvédjük őket a lehető legjobb módon. Itt a lehetőség, hogy most a bizottság felé feltüntessük az érveinket, hogy szerintünk milyen jogi védelmi hálóra van szükség a közérdekű bejelentők védelme érdekében. Szerintem nagyon jó volt az együttműködés eddig a frakciók között a tekintetben, hogy mit szeretnénk elérni. Szerintem Várhatóan sikeres lesz ez az ügy, és hát várok mindenkit az egyeztetésre ma este, remélem, hogy sikerül hatékonyan együttműködnünk. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm a jelentéstevőnek és a tárgyalócsapatnak, amely ma este ül össze a következő körhöz, hogy a kompromisszumokról tárgyaljon. Szeptember 4-én a jövő héten szavazunk itt a szakbizottságban, az illetékes szakbizottság, a júri pedig szeptember végén 28-án szavaz. Ez azt jelenti, hogy időben be kell fejeznünk a munkánkat, hogyha azt akarjuk, hogy a véleményünket figyelembe vegye az Életékes Szakbizottság. Haladunk tovább, hatos napi rendi pont, az Európai Unió 2018-as pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetése, összes szakasz. Jelentéstevőnk jó magam volnék, úgyhogy akkor, ha mindenki egyetért, magamhoz ragadom a szót, és anyanyelvemen németül fogok beszélni, vagy hát megpróbálok németül beszélni. Ha az ember bajor, akkor nyilván nehezére eshet a Hochdeutsch, de hát majd igyekszem. Összességében 60 módosítót nyújtottak be a kollégák a jelentés, jelentés tervezetemmel kapcsolatosan. Ez azt mutatja, hogy a kollégák nagyon érdeklődnek a költségvetés témája iránt, ennek nagyon örülök. Tegnap délután az árnyék jelentéstevők találkozót tartottak, egyeztettek, itt hét kompromisszumos módosítót mutattam be, ezekkel dolgoztunk, ezeken dolgoztunk tegnap, és ha jól láttam, akkor széles körű egyetértés uralkodik a kompromisszumos módosítókkal kapcsolatosan. Így sikerülhet a 60 módosító nagy részét összefogni módosítók, kompromisszumos módosítók formájában. Köszönöm ezúton is a kollégáknak a javaslatokat és a konstruktív együttműködést, hiszen nem mindig egyszerű a dolgunk, július és augusztus vége, szeptember eleje között nincs sok idő. Két dolgot szeretnék kiemelni a szövegemmel kapcsolatosan. Az elmúlt években mindig is sokat foglalkoztam az európai felügyeleti szervek mandátumának kérdésével, illetve egy másik fontos téma számomra a Brexit hatása az intézmények munkájára, illetve a felügyeleti szervek munkájára. Az egyik ezek közül különösen érintett. Nagyon kevés költségvetési tétel esetében vagyunk illetékesek, elsősorban a három felügyeleti hatóság tartozik hozzánk. Ezek nem, rég, nem sokára bekövetkezik majd a felülvizsgálata, így ezzel kapcsolatosan hamarosan bővebben is állást foglalhatunk. A költségvetéssel kapcsolatos véleményünk azonban általában jó alkalom szokott lenni arra, hogy általános megjegyzést tegyünk a felügyeleti hatóságok munkájával kapcsolatosan, és hogy a bizottságnak is némi iránymutatást adjunk. A felügyeleti hatóságok munkáját illetőleg. Azt hiszem, nagyjából egyetértünk abban, hogy a felügyeleti hatóságok fontos koordinációs és felügyeleti szervek, feladatokat látnak el, és ehhez biztosítani kell a megfelelő pénzügyi forrásokat is. A, annak érdekében, hogy a pénzügyi forrásokat megfelelően hasznosítsák, célzottan kell elkölteni a pénzeket, ez azt jelenti, hogy a jogalkotó által megadott mandátum értelmében kell a forrásokat elkölteni. Ez elvileg magától értetődő lenne, és nekem az a benyomásom, és a többi frakció is a módosítói révén ezt jelezte, hogy ezt az alapelvet nem mindig veszik figyelembe megfelelően, hogy csak a MIFID 2-t vesszük alapul, ahol az ESMA jogalkotó akaratával szemben nyújtott be javaslatokat, és ezeket kellett semlegesítenünk nagy erőfeszítések árán, de a PSD2 esetében is összetűzésbe kerültünk az EBA-val. És az EBA, illetve az Európai Bankhatóság javaslata nagy mértékben korlátozná a politikai mandátumunkat. Sok olyan példát hozhatnék, amely azt mutatja, hogy az európai jogalkotók mandátumát visszájára fordítják ezek a felügyeleti hatóságok. Az a benyomásom, hogy nem egyszeri esetekről van szó, újra és újra láthatunk ilyesmit, ezért nagyon fontosnak tartom azt, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy a felügyeleti hatóságok a mandátumukon belül tevékenykedjenek. Még néhány szót a Brexitről. A Brexit mindhárom felügyeleti hatóság számára valami azt jelenti, hogy plusz erőfeszítésre lesz szükség, ami pedig az Európai Bankhatóságot illeti. Előállt az a helyzet, hogy az Egyesült Királyság EU-ból való kilépését követően ez az intézmény nem maradhat továbbá Londonban. Több brit lap arról cikkezett, hogy ez egyfajta büntetés, de ez nem így van. Ez a Brexit következménye. A költözés mindig költségekkel jár, és ilyenkor én mindig azt mondom, hogy annak kell viselni a költséget, aki okozta a helyzetet, ez esetben ez nem az Európai Unió, hanem az Egyesült Királyság, ezért én azt javaslom, hogy az Egyesült Királyság viselje a költözés költségeit, hiszen Brexit nélkül nem lenne szükség arra, hogy az Európai Bankhatóság költözzön. Ezen túlmenően persze a fennmaradó 27 tagállam számára felvetődik a kérdés, hogy a hatóságnak mely ország adjon otthont a továbbiakban. Tudom, hogy nem a költségvetési eljárásban döntünk erről, nem is a parlament dönt, a parlament csak jóváhagyását adja. Mégis úgy gondolom, hogy a tanács biztosan érdeklődik az iránt, hogy a parlament hogyan gondolkodik erről. El kellene gondolkodnunk azon, hogyan lehet költségeket megtakarítani, és hogyan lehet növelni a hatékonyságot. Három kisebb felügyeleti hatóságról van szó, és hát mindegyiknek a saját administratív apparátusát is működtetnie kell. Lehet, hogy érdemes lenne a hatékonyság érdekében ezért elgondolkodni azon, hogy az ebet összevonjuk valamelyik más felügyeleti hatósággal. Jogos elvárás a költséghatékonyság, ezért legalábbis meg kellene vizsgálni ezt a lehetőséget. Amikor bemutattam a szövegemet, akkor felhívtam a figyelmet arra is, hogy a, az irodahelyiségekkel kapcsolatos költségek a hatóságok működésében nagyon eltérnek, a bérleti díj természetesen nem az egyetlen szempont, de érdekesnek tartom, hogy Frankfurtban az EOPA fele annyit figye- fizet bérleti díjként, mint például az ESMA Párizsban. Ezek tények. Nagyon sajnálom, de a költségvetési eljárás keretében az ilyesmit is meg kell vizsgálni. Úgy gondolom, hogy van itt még mozgástér a megtakarítás kapcsán. Hogyha biztosítani tudnánk azt, hogy az EBA jövőbeni bérleti költségeit inkább az eszmához igazodjanak, és ne az EIOPához, akkor már azzal megtakaríthatnánk némi pénzt. Csak szerettem volna a teljesség kedvéért ezt a kérdést is megemlíteni. Remélem, hogy a hét kompromisszumos módosítóval sikerül összességében lefedni a kollégák javaslatait, még egyszer köszönöm mindenkinek a rendkívül konstruktív együttműködést, most pedig várom a vitát. Most angolra váltok, elnöki minőségemben, és megadom az SZND árnyék jelentéstevőnek Ole Ludvigsonnak a szót. Tessék, Ole! Köszönöm szépen! Én is köszönöm Ferber úrnak ezt a rövid, tömör javaslatot. Én is úgy gondolom, hogy megfelelő forrásokkal kell ellátni a hatóságokat, hogy megfelelően tudják végezni munkájukat. Az Európai Gazdaság és Monetáris Unió jövőjéről szóló vita új lendületet kapott a nyár során, ezt jónak tartom. Megfelelő forrásokat kell e kérdésre is biztosítani. A tanács sajnos csökkentette a költségvetést ezen a téren, ezért én azt javasoltam, hogy térjünk vissza a bizottság eredeti javaslatához, azért, hogy az gazdaság és monetáris unióra megfelelő forrásokat tudjunk szánni. Jó lenne, hogyha ez szerepelne a szakbizottságunk véleményében is, ezt próbáltam biztosítani a módosítom által. A véleménytervezet szól a piaci szereplők általi finanszírozásról, ami a hatóságok működését illeti. Ezt jónak tartom, de szerintem nagyon oda kell figyelnünk, hogy ne veszélyeztessük a hatóságok függetlenségét. Hogyha piaci szereplők befizetései túl magasak lennének, akkor veszélyben forogna a függetlenség. Ellenzem, hogy az Európai Bankhatóságot összevonjuk egy másik hatósággal. Ezt a jelentéstevő javasolta. Ugye az Európai Bankhatóság Nak nagyon nehéz dolga van már eleve, hogy a különböző szereplők között egyensúly teremtsen, hogyha az EBH-t egy másik hatósággal összevonjuk, jelen pillanatban akkor ez szerintem nem tenné hatékonyabbá a hatóság munkáját. Továbbá úgy gondolom, hogy a pénzügyi szolgáltatásokat igénybe vevők védelmére kellene fordítani a források jelentősebb részét. Ők ugyanis az információhoz való hozzáférés révén hozzáférés területén sokszor hátrányos helyzetben vannak a bankárokkal szemben például. Szeretem volna hangsúlyozni azt is, mennyire fontos, hogy a bizottság lezárja a tőkepiaci unióval kapcsolatos munkáját, Ez nagyon fontos lesz a pénzügyi szolgáltatások belső piacának elmélyítése, kiteljesítése szempontjából is hozzájárul majd a teremtéshez és növekedéshez Európában. Úgy gondolom továbbá, hogy több pénzt kell fordítanunk az adóelkerülés, az adócsalás elleni és az agresszív adótervezés elleni küzdelemre, ezért itt is azt javaslom, hogy térjünk vissza az Európai Bizottság eredeti javaslatához, ami a költségvetési tételeket illeti hogy finanszírozni tudjuk a megelőző és előkészítő intézkedéseket. A jelentéstevőhöz hasonlóan úgy vélem, hogy az Európai Bankhatóság költözésének költségeit az Egyesült Királyságnak kellene teljes körűen viselnie. Köszönöm a jelentéstevőnek a kiváló együttműködést, és köszönöm szépen, hogy olyan nyitott volt a javaslatainkkal kapcsolatosan. Köszönöm szépen. Thank you very much. Köszönöm szépen Olénak. Az ECR elég jelentéstevője nincs itt, de küldött helyet helyettesítőt. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm szépen a kompromisszumos javaslatokat, illetve a gyümölcsöző vitát. Sandra Lungs nevében szeretnék tájékoztatni arról, hogy minden kompromisszumos javaslatot támogatni fogunk. Köszönjük szépen. Hát ennyit szerettünk volna hallani, mondja az elnök. Liberálisok. Torvalds kollégánk, itt van. A liberálisok azonban, de nem, nincs itt mégsem. A GUE frakció képviselője szintén nincs itt, és az utolsó GUE tag pedig most sétál ki a teremből, úgyhogy a zöldek következnek. Sven, köszönöm szépen, szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevelek, a jelentéstervezetért és a módosítási javaslatokért. Tulajdonképpen elégedettek vagyunk az egész eljárással. Egy fenntartásom van. Ez e, arra a kompromisszumra vonatkozik, mely szerint az ETA-k mandátumát eh, ki kellene terjeszteni. Eh, természetesen az ezek eh, intézkedéséről beszélhetünk, de mindig mi határoztuk meg, mint társjogalkotók, az ő működésük kereteit. A fogyasztóvédelemmel foglalkoztak, a hézakok bezárásával, és azzal, hogy következetesen alkalmazzák az európai jogot. Ez a három, ez a ez vonatkozó rendeletben szerepelt ez a meghatározás, vagy ez a feladatleírás. Ezt vitatkozhatunk arról, hogy ezt támogatjuk, ezt a feladatleírást, vagy nem, vagy hogy túl sok feladatot ruháztunk rájuk, vagy nem, de nem cselekedtek a mandátumokon kívül. Nem szívesen mondok ellent Olénak, de ami az EPÁT és az EOPÁT illeti, ez a parlament mindig is támogatta azt, hogy az eszákat együtt kell kezelni. Sok tagállamban nincsen rendszer szintű különbség a banktevékenység és a biztosítási tevékenység között. Nagy konglomerátumok vannak. Most az, e, az ISP nem felelős a biztosítási tevékenységekért még akkor sem, hogyha egy olyan bankot felügyel, amely banki és biztosítási tevékenységet végez. So, a parlament nem támogatta azt, hogy legyen külön felügyelet a bankoknak és a biztosításoknak, ráadásul két külön városban. Mi mindig ennek a közelítését támogattuk. Ráadásul a banki tevékenység és a biztosítási tevékenység között nagyon sok átfedés van. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ebben nagyon fontos lenne összefogni. Nagyon sok vita lesz még a tanácsa ebben a témában, hiszen az, és az pedig egy másodlagos kérdés, hogy melyik városba helyezzük át ezt a e, szervet. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Most spontán felszólalások keretében Nina Csill következik. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek a munkáját. Jó, megint a költségvetésről beszélni, olyan sokat dolgoztunk ebben a témában együtt. Azt hiszem, hogy nagyon fontos, hogy a hatékonyságot növeljük. Azt hiszem, hogy a D és az E kompromisszum ebbe az irányba mutat. Nyilván nem lepi meg önöket, hogy vannak fenntartásaim az EVA-val kapcsolatban, és azzal kapcsolatban, hogy London fizesse a költözés költségeit. Elnök úr, nem tudom, figyele, abszolút, mondja az elnök. Úgyhogy azt hiszem, hogy kicsit elébe megyünk a dolognak, hogyha ezt kezdjük követelni. Először is még tárgyalások folynak, és már most arról beszélnek, hogy nagy-Britannia mennyit kell, hogy fizessen. Nyilván ennek része lesz eh, az átköltözés díja is, úgyhogy azt hiszem, hogy felesleges párhuzamosan még egyszer ezt felvetni, ezt a témát. Túlságosan elébe szaladunk a dolgoknak, nem tudjuk, hogy mi lesz a tárgyalások eredménye. Mi van, hogyha Nagy-Britannia nem lép ki a belső piacból, akkor mi lesz? Azt gondolom, hogy túl korai ezt követelni, meg kellene várni a tárgyalások lezárását, Úgyhogy az F kompromisszumok kapcsolatban nagyon nagy fenntartásaim vannak. Köszönöm szépen. Még valaki kérdezi az elnök, úgy látom, hogy nem. Akkor visszadom a szót a jelentéstevőnek, aki megint németül fog beszélni. A Robertot eh, helyettesítve eh, ez a kettős szerep jutott rám. Köszönöm szépen a hozzászólásokat. Eh, Nyilván a kompromisszum abban nyilvánul meg, hogy mindenkinek föl kell adni valamit a pozíciójából, de nagyjából próbáljuk ezt igazságosan csinálni. Nagyon örülök, hogy a szociáldemokrata frakció ami az ügynökségek összevonását illeti ezzel kapcsolatban két módosítójavaslat született két kollégától. Ezeket figyelembe vettem, de úgy látom, hogy a frakciókon belül van még egyeztetési ö, ö, igény, de minden esetre örültem ennek. Ami magát a költségvetési sort illeti, elég nagy konszenzust sikerült, széleskörű konszenzust sikerült elérni. Ola, nagyon hálás vagyok, hogy ezt részleteiben bemutattad az eh, itt releváns költségvetési sort is eh, felvetetted, ami a költségeket illeti, hát azért eh, odáig merészkednék, hogy azt mondom, hogy még akkor is, hogyha az Egyesült Királyság 2018 után is a belső piac tagja lenne, bár egyelőre nem így értelmezem a mandátumot, amelyet a brit kormány saját magának megfogalmazott. Nos, egy e, európai ügynökség Nagy-Britanniában való elhelyezése továbbra sem lehetséges, szerintem egyéb jogi öm, e, okokból. Például az a kérdés merülne fel, hogy mely igazságszolgáltatás alá tartozna e, ez az ügynökség, és az Egyesült Királyság a, az elszakadás egyik legfontosabb okának pont azt, vagy céljának azt határozta meg, hogy szeretne kikerülni az európai jogak, igazságszolgáltatás alól, vagy jurisdikció alól. Mikrofon nélküli hozzászólás. Persze lehetnek átmeneti rezsimek is, mondja az elnök. Én megnéztem, a helyzetet, az, az e EBA ügynökség ingatlan bérleti szerződése szerencsére nem olyan hosszú időre szól, mint például a gyógyszerügynökségé, úgyhogy meg lehet ezt oldani. Az Európai Unió az intézményeit az Európai Unióban szeretné elhelyezni, ez azt gondolom, hogy magától értetődik, de ez megint csak egy olyan téma, amelyben a végén mindenképpen szavaznunk kell, és így láthatjuk meg, hogy van-e konszenzus vagy nem. Azt gondolom, hogy demokratikus eljárásban, tehát szavazással tudjuk majd ezt a témát lezárni azt úgy értelmeztem, hogy a többi frakció ezt támogatja. A szavazás ma délután lesz. Kérem mindenki jöjjön el, hozza el a szavazókártyáját, hogyha tisztázó szavazásokra kell sort keríteni. Ezen a héten kell az a költségvetési véleményeket megszavazni, hogy a Költségvetési Bizottság végtelen bölcsességében ősszel elég idővel rendelkezzen arra, hogy ezeket mind figyelembe vegye. Plenárison, október második plenáris ülésre kerül, kerül, ülésen kerül szavazásra a téma. És akkor most rátérnénk a nyolcas napi rendi pontra. Akkor most megint én németül folytatom. Mindenkinek köszönöm a hozzászólását. Nyolcas pont. A szolgáltatás nyújtásra és az áruk távértékesítésére vonatkozó hozzáadott értékadó kötelezettségek. Katalin Szorin Iván a jelentéstevőnk. Uh, has the S&D group any information when the rapporteur will come? Kérdezem, hogy a jelentéstevő mikor érkezik? Van-e a szocialistáknak erről információjuk? Legyen egy kis szünet 11-ig? Jó, akkor kis szünet, elnézést, mindent lezártunk már. 10 óra után egy perccel kezdtük az ülést, nem 4.11-kor, úgyhogy 11-ig felfüggesztem az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

So, according to the clock we have... Az ülésteremben található óra szerint 11 óra van, úgyhogy folytatjuk a napi rendet. A 8-es és 9-es ponttal úgyhogy a hozzáadott értékadó kötelezettségek témájában a jelentéstevő Katalin Szorin Iván, meg is adom a szót. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani a kollégáknak a benyújtott módosító javaslatokért. Az Európai Bizottság javaslata az egy csomag része ez a HIA rendszer vagy ÁFA rendszer modernizációs kísérlete. Hadd mondjam el, hogy számos fontos téma van ebben. A bizottság javaslata ez a szűkített egyablakos ügyintézésre épül a MOSZ-ra, amely 2015-ben vezettek be az elektronikus szolgáltatásokat nyújtók megfelelési biztosításához kapcsolódó költségeinek csökkentésére, és az administratív költségek csökkentésében és a bevételek növelésében sikeresnek tekinthető a MOSZ. A MOSZ-t most ki szeretnék terjeszteni, tehát ezt a szűkített egyablakos ügyintézést, ennek a, a létezéséről szól, ezzel kapcsolatos információ, illetve ennek a használata a KKV-k számára, ennek, használatának egyszerűsítése a KKV-k számára nagyon fontos. Én a 28-as cikk módosítását támogatom, amely az online platformok áfa beszedését platformokat az áfa beszedésre kötelezné, és ugyanez érvényes kell, hogy legyen a harmadik országokból érkező cikkekre, mert az európai cégek komparatív, illetve verseny hátrányban vannak azokkal szemben, eh, a cégekkel szemben, amelyek nem Európában regisztráltak, de Európában eh, árusítanak online módon árucikkeket eh, áfa fizetés nélkül. Az e-kereskedelem egyszerűsítése kkv számára fontos célunk. Nem volt sok módosító javaslat, úgy tűnik, hogy az érdekelt felek egyetértenek a javaslattal, legalábbis azok, amelyekkel egyeztettem. A kollégákkal véleményére kíváncsi vagyok, nincsen sok probléma a módosító javaslatokkal, szerintem nem lesz probléma megegyezésre jutni az árnyék jelentéstevői ülésen, amely majd az októberi első plenárison lesz. Ami a 10.000 eurós küszöböt illeti, itt vannak bizonyos eltérések, egyesek más összeget kívánnak, de szerintem itt is konszenzusra tudunk majd jutni. Köszönöm szépen, hogy bemutatta a jelentést, mondja az elnök, akkor következik a 9-es napirendi pont Ludek Niedermayer, a jelentéstevő, és őt fogjuk meghallgatni a következő témában. Köszönöm szépen, Márkusz. A másik jelentéssel összefügg ez a közigazgatás együttműködés és csalás elleni küzdelem a hozzáadott értékadó területén című jelentés. A MOSZ kiterjesztéséről van itt is szó az Európai Unión belül és kívüli cégekre, tehát ez szorosan összefügg az előző jelentéssel, de technikailag sokkal egyszer, egyszerűbb, 22 módosító javaslat van, tehát nem túl bonyolult, le, nem lesz túl bonyolult a szavazás, a Tabling Office szerint ezek befogadhatók. A 2021-ről 2019-re való határidő módosítás az egyetlen olyan módosító javaslat, amely további egyes, egyesítés e, egyeztetésre van szükség. Az Európai Bizottsággal felvetettük ezt a témát. Nagyon fontos az, hogy ha ezt a módosít, hogyha ezt a határidőt ilyen értelemben módosítjuk, akkor lehet, hogy a nemzeti hatóságok, illetve szervek nem készülnek fel eléggé a változtatásokra, a változásokra, e, úgyhogy ezért én azt javaslom, hogy tartsunk ki az eredeti 2021-es határidő mellett. Köszönöm a kollégáknak a módosító javaslataikat. Köszönöm szépen, Ludek. Árnyék jelentéstevő, Werner Langen a néppárt részéről. Köszönöm szépen, egy rövid megjegyzésem lenne a e, határon átnyúló elektronikus kereskedelemben megvalósuló egyablakos rendszer, ami a módosító javaslatokat illeti, ezek nem problematikusak, technikai módosító javaslatokról van szó. Szóval az egyetlen, amiben egyeztetnünk kell még, ez a forgalom e, küszöb, e, amely alatt a külföldi bevételeket belföldi bevételként lehet kezelni. Ez egy, egyelőre országonként 3000 euró, az Európai Bizottság 30 ezer euró, a bizottság 10 ezer euróra csökkenteni ezt, ez azért, hogy a torzulásokat enyhítse. Szerintem ez a küszöb ez jó, ez a módosítás jó, megfelelően meg is indokolta a bizottság, úgyhogy Szkotkátó módosító javaslata, amely, aki, aki 100 ezer eurónál hagyná eh, eredeti eh, javaslatként ezt a küszöböt, illetve az LKR Bent Luke javaslata, aki 35 ezer euróra csökkenteni ezt a küszöböt. Szerintem ezek nem jók, tehát én az Európai Bizottság javaslatát fogadnám el ebben a témában. Szerintem egy árnyék jelentéstevő ülésen meg lehet oldani a problémát. Köszönöm a e, jelentéstevőnek, hogy ilyen jól előkészítette a témát. Köszönöm szépen. Köszönöm, mondja az elnök. Runculika e, kollega a szocialisták részéről. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégák, Először is én is szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek és az árnyék jelentéstevőknek a munkájukért ezen a fontos, ebben a fontos témában. Természetesen ez a javaslat nagyon fontos része a HÉA jogszabálycsomagnak. A HÉA egy nagyon fontos bevételi forrás a tagállamok számára, és fontos fejlődési gazdasági fejlődési, növekedési elem, hogyha megfelelően használják. A szubszidiaritás és az arányosság elvének meg kell felelni, e, és mi e, úgy látjuk, hogy ez megtörténik, és ezért támogatjuk ennek az elfogadását. Az elektronikus szolgáltatásokra való kiterjesztés, a szűkített egyablakos ügyintézés, tekintetében ez támogatandó pozitív költségvetési hozadéka lenne az Európai Bizottságnak a releváns információkhoz való hozzáférését statisztikai célokra megengednénk. Nagyon fontos, hogy felesleges, bürokratikus terhet ne rójunk a tagállamokra, de közben az adatok minőségét javítsuk a bizottságnak és a tagállamoknak hatékonyaknak kell lenniük annak érdekében, hogy időben elérjék a rendelkezés célját. Értékelni kell, hogy ez a rendelet bevezethető el 2021 előtt már. A HÉA reform Mm, csomagban ez egy lépés a digitális szolgáltatások terén tett előrelépés figyelembevételére. Fontos azt is tudni, hogy a, az áfa szabályok, a rendkívül költséges áfa rendelkezések a jövőben ne jelentsék akadályát az Európai Uniós határon kívülre való terjeszkedésben az elektronikus szolgáltatásokban. Bent Luka következik az EKR részéről. Köszönöm szépen, elnök úr. Szerintem is fontos a két témát együtt kezelni. Én már egy korábbi vitában elmondtam a véleményemet a két jelentéssel kapcsolatban, nem akarom megismételni azt, amit elmondtam. A két jelentés szerintem olyan állapotban van, hogy nincs túl nagy ellentmondás, vagy nincs túl nagy vita, E, ezekkel kapcsolatban szerintem nincsenek átléphetetlen vagy leküzdhetetlen határok. E, Langen úrral egyetértek valószínűleg egy egy árnyékjelentéstevői ülésen e, ezt tisztázni lehet. A küszöböt, a héja küszöböt illetően szerintem is a jelenlegi 100 ezernél alacsonyabban kell ezt meghatározni, hát 35 ezer vagy 10 ezer, jó persze ezt még egyeztethetünk. Én szerintem ez nem, az én 35 ezerem nincs kőbevésve, a kisebb, legkisebb cégeket nagyon fontos, hogy ne terheljük. Az a lényeg, hogy minden vállalkozást egyenlően bíráljunk el. Szerintem egy árnyékjelentéstevő ülésen ezt minden további nélkül tisztázni tudjuk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Vering fog helyettesíteni a kollégáját. Köszönöm. Kora véleményét mondom most el. Ez a jogszabály jó tesz majd a közös piacnak, úgyhogy leegyszerűsíti a szabályokat, és eh, az európai e-kereskedelem működését is, eh, működését is megkönnyíti. Immáron a nem EU-s, eh, nem EU-s résztvevőkre vonatkozó kivételeket eltörlik. Nos, úgy, úgy gondolom, hogy az összes vélemény egy irányba halad, de azért beszéljünk arról, hogy beszéljünk arról is, hogy a postai szolgáltatásokra mindez milyen hatással lesz. A táv árusításra vonatkozóan harmadik országokból származóan különleges eljárásokat ö, ö, helyeztünk előtérbe. Figyeljünk oda arra, hogy ennek milyen hatása lesz a postai szolgáltatásban. A kis csomagok esetében 150 euróig tartó értékben ez azt jelenti, hogy az administratív terhek megnőnek, és azt javaslom, hogy az éves jövedelem, minimum jövedelem határ 10.000-ről 30.000 euróra növeljük. Ez csökkenti a különböző vállalatokra gyakorolt hatást, és ez jobban megfelel a jelenlegi gyakorlatoknak a tagállamokban. Remélem, hogy sikerül majd kompromisszumokat kidolgoznunk, és mi hamar meg tudjuk ezt oldani. Aztán 9-es pont, kora véleménye. Amikor a nyári szünet előtt megbeszéltük először ezt a témát, akkor azt gondoltam, azt reméltem, hogy minél gyor, a lehető leggyorsabban meg tudjuk ezt oldani. Nos, az a célunk, hogy a kormányzati jövedelem megnőjön ezáltal az eszközállal, és által, és akár két milliárd eurónyi plusz bevételt is jelenthet ez, úgyhogy siessünk. A módosításokon túl, amit a jelentéstevő mutatott be, szeretném hangsúlyozni, hogy a csalás elleni harcban az IT-nek nagyon komoly szerepe lehet. Úgy gondolom, hogy ezáltal az ilyen eszközökön keresztül a különböző csalási hálózatokat jobban fel tudjuk tárni. ennek az eszköznek európai szinten, eh, ezt az eszközt európai szinten kell továbbfejleszteni, a legális üzletek, hogyha ezt, e, a legális cégek ezt felhasználják, ezt az eszközt, akkor még jobban, még hatékonyabban fel tudnak lépni a e, csalás ellen. Remélem, mi hamarabb el tudjuk fogadni majd az erre vonatkozó jogszabályokat. Köszönöm. Köszönöm. Gue következik. López Bermejo asszony jönne, de nem látom, akkor Miguel Viegas, ő sincs itt, akkor zöldek, Molly Scott Kato, ő az árnyékeltős tevődő már nincs itt. NF Barbara Kappel, őt se látom. Mások nem jelezték, hogy hozzászólnának. Eddig. Senki? Jó, hát akkor visszatérünk a jelentéstevőkhöz. Iván úr. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Az elképzelés rendkívül egyszerű. Itt valójában nincsenek problémás érzékeny kérdések, amit meg kéne beszélni. Az első árnyékjelentéstevő ülésen Strasbourgban szerintem minden problémát sikerül megoldani, és akkor a jelentés mindenki számára kielégítő lesz. Mondom, nincsenek itt problémás kérdések, amit meg kéne beszélni, és meggyőződésem, hogy mi hamarabb megszületik majd a jó jelentés. Elnök, köszönöm, Ludek, semmit nem szeretnék hozzátenni. Yeah, you are so quickly and... Uh... Jaj, mindenki milyen gyors. Jó, semmi gond. Következő napi rendi pontunk. Robertonak lenne ez a napi rendi pontja, de még nem érkezett meg, úgyhogy 11.30-ig megint szünet lesz.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

Absolutamente.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 nekünk.

So, hello everybody, the latest information was... Még egyszer üdvözlök mindenkit, a legutóbbi, legfrissebb információ az, hogy Gualtieri úr érkezik, de még nem érkezett meg. Hetes napi rendi pont. Javaslat e, Javaslat az Európai Parlament és a Tanács rendelet az ellenőrzésről, ellenőrzésről történő szabályozási bizottság eljárás alkalmazását előírja egyes jogi aktusoknak az Európai Unió működésről szóló szerződés 290 és 291 cikkehez történő hozzáigazításáról 101 módosító érkezett. A Júri jelentéstevő azt mondta, hogy az összes ekonos módosítót be fogja tudni fogadni. Először alkalmazza az ekon az új 53.4-es szabályt, ezt az eljárást, a bizottsági javaslat alapján delegált aktusok alakítják át az ellenőrzési történő szabályozó bizottsági eljárás, eljárást. Ebben benne foglaltatnak olyan jogi aktusok is, amelyek az ECON hatáskörébe tartoznak, például e pénz, illetve különböző statisztikákra vonatkozó jogi lépések. Miután a bizottságnak is van beleszólásba ebbe a kérdésbe, hogy majd nekik is megadom a szót, illetve a parlamenti megközelítésről, a delegált aktusokhoz való viszonyulásról is mindjárt hallunk majd. Viszont sürgősségi eljárásra nem lesz lehetőség, az infláció, illetve a piaci fejlődéssel kapcsolatban. Ezt a múltban nem használtuk, ezt szeretném mondani innen az elnöki székből, most nézem az árnyékjelentéstevőket, mit szeretnének mondani? Zippa. Árnyékjelentéstevő vagy te is, ugye? Köszönöm szépen, elnök úr! Azt hiszem, ez egy nagyon jól előkészített jelentés módosítások és remekek, eh, semmit nem tennék hozzá, semmit nem szeretnék hozzátenni. Köszönöm. Bizottság felé fordulok. Mi a véleményük a 102 módosítóról? Klaus úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Hát sajnos csak 102 módosító van. Röviden. Ha megengedik, akkor röviden reagálnék egy-két dologra. amit a véleménytervezetben olvashatunk. Összesen 168 aktusról van szó, ezeket kell a Lisszaboni szerződéshez hozzáigazítani. Ezek vonatkoznak, ezekből egy pár az ECON szakbizottsághoz tartozik. 2013-ban már történt hozzáigazítás, akkor kezdtük ezt el. Azóta Megváltozott a tanács álláspontja bizonyos kérdésekben, úgyhogy most egy második technikával próbáljuk megoldani a fennmaradó hozzáigazításokat, tehát minden egyes aktushoz külön fogunk majd hozzáfogni, így aztán egyesével fogjuk önökkel is megtárgyalni ezeket a kérdéseket. Végigolvastam a jelentéstevő módosítóit, két-három dolgot engedjék meg, hogy kiemeljek innen. Ha jól értem, a jelentéstevő, illetve a bizottság A bizottság a szokásoknak megfelelően határozatlan idejű felhatalmazást ad. Nos, ezt változtatná meg, a jelentéstevő 5 éves határidővel dolgozna, amit aztán meg lehet hosszabbítani a bizottsági jelentéstől függően. A bizottság úgy vélekedik, hogy erre nem feltétlenül van szükség. A parlament és a tanács ugyanis bármikor visszavonhatnak egy ilyen felhatalmazást, illetve a tapasztalat alapján elmondhatjuk azt, hogy ezzel valójában semmiféle újdonságról nem beszélhetünk. Úgy véljük, hogy ez akár kockázatos is lehet. Aztán harmadik megjegyzésem, hogyha ezt a beszámolási kötelezettséget felállítjuk az összes területen, az összes esetben, ez egy nagyon komoly adminisztratív teher a bizottság számára. Még egy dolog, a delegált aktusok számára egy új nyilvántartást fogunk létrehozni az év elején hogy a teljes átláthatóságot megvalósítsuk az összes delegált aktussal kapcsolatban, illetve az összes eljárási lépcső esetében. Úgy gondoljuk tehát, hogy az öt éves határt szelektíven kéne használni, tehát nem általános jelleggel, csak indokolt esetben. Aztán Gualtieri úr úgy tűnik, hogy a három hónapos fellebezési időszakot választja, plusz három hónapos hosszabbítási lehetősége. A jelenlegi gyakorlat a 2 plusz 2 hónap. Az ekon területeken bizonyos pénzügyi piacokra vonatkozó jogszabályok esetében létezik már a 3 plusz 3 hónap, hónapos határidő, de reméljük, hogy ezt önök majd nem általános jelleggel fogják használni, hanem eseti alapon vizsgálják meg a kérdéseket. Aztán van még egy módosító, a 99-es. Ezzel kapcsolatban egy dolgot mondanék. A jelenlegi felhatalmazást szeretné törölni, megszüntetni a jelentéstevő, szerinte, ugyanis a megfogalmazás nem elég világos, a múltban nem használták ezeket a, e, ezt a felhatalmazást, ezért de én úgy gondolom, hogy önmagában azért, mert valamit még nem használtak, akkor azt még nem kell törölni, hiszen a jövőben lehet, hogy hasznos lehet. Egyelőre ennyit szeretnék mondani, köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Már kicsit aggódtam, hogy mind a 102 módosítóval kapcsolatban lesz majd véleményem. Ez sokáig tartott volna. Megjött viszont a zöld jelentéstevőnk. Remélem, jól töltötte a vakációt. Rövid időre megadom neki a szót. Bász következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Tényleg jól telt a vakáció. Köszönöm szépen. Váltam, vártam kint, hogy majd bejön az elnök, de nem jött be. És van itt egy szép, hosszú előkészített beszédem, amiben megköszönném az elnöknek a munkáját, de komolyra fordítva a szót, azt szeretném én is elmondani, mint Szirpa elmondott, tehát támogatjuk a jelentéstevőt, illetve az elnököt a munkájáért, az elnökös a jelentéstevőt a munkájáért, gratulálunk ezért, remélem át tudja adni majd az elnöknek ezt az üzenetet. Igen, köszönöm ezt a nagyon fontos üzenetet, mi hamarabb átadjuk majd neki, tehát 100%-ban támogatják őt a jelenlévő frakciók. Szeptember 25-én kéne szavaznunk itt, a Júri viszont még nem döntött arra, hogy ők mikor szavaznak, de megtudjuk majd a szavazás előtt. Köszönöm szépen, hát akkor ezzel berekeztjük az ülés délután 3 óráig, akkor a CC-ről és a cctb ről fogunk beszélni, és ne felejtjék, hogy 5 órakor szavazás lesz itt.